Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Folytatjuk a munkánkat, folytatjuk a vitákat. A következő jelentés a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos információkhoz való adóhatósági hozzáférés. Moszkovicsi biztos urat üdvözlöm itt, és négy percre megkapja a szót